Ja nem, mert a magyar nem kell hallgatniunk, jó? Nem csak értem, megértem, hogy fejekre felkerültek fejhallgatók, de nyilván nem minket. Jó, semmi gond. So, um, obviously you do, you do know that there is this wonderful forest world surrounding, embracing Brussels. So whenever the meetings or the schedule, you try and find some time. You can take the metro or a tram and travel